Der Präsident! Az elnök. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Az ülést megnyitom. Mindenkit megkérek, hogy foglalja helyet. A tegnapi ülési jegyzőkönyvei hozzáférhetők. Szerintem Szeretném megkérdezni, hogy van-e ehhez hozzászólás. Ha nincs, akkor elfogadjuk a jegyzőkönyvet. Hölgyeim és uraim, a következő